napirenden szerepel Sergio Gaetano Cofferati jelentés a hosszú távú részvényesi szerepvállalás és a irányítási nyilatkozat címmel. Cofferati jelentéstevő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani mindenek előtt azon kollégáknak, akik együttműködtek ezen jelentés elkészítésében. Nos, ezek nem a szokásos köszönetnyilvánítások, mert ők tudják a legjobban, hogy milyen hosszú volt ez a folyamat, és milyen nehéz. Először el kellett halasztani a szakbizottságban a szavazást, és miután a szakbizottságban szavaztunk, elküldtük a plenárisra, és az elnökök értekezlete aztán visszaküldte a szakbizottsághoz, tehát a júniusi plenáris szavazást elhalasztották júliusra, és holnap végre szavazunk erről az anyagról. Időt nyertünk, azonban azt hiszem, hogy ez egy bölcs döntés volt, amely lehetővé tette, hogy az érdemi kérdéseket mélyebben megtárgyaljuk. Ezek ellentmondásos összetémek, amelyek kell kapcsolatban indokolt volt a véleménykülönbség. Köszönetet mondok a Júri Álnyék jelentéstevőjének, az Ekon vélemény alkotójának Ludvigson úrnak és az ő Álnyék jelentéstevőjének. Nos, mielőtt az irányelv tartalmáról beszélnék, egy dolgot szeretnék mondani a bizottságnak. Ezt az irányelvet én egy építő elemnek tekintem egy nagyon mozaikban, amelynek meg kellene határoznia az európai vállalat irányítás profilját. Itt Jacques Delors fehér könyvére utalnék 93-ból mi azon irányban dolgozunk, amelyet ő jelölt ki. Nehéz munka ez, de eléggé kedvező. Most az, a részvényesekkel foglalkozunk, aztán az érintett szereplőkkel is, hogy a vállalatoknak szociális dimenziót biztosítsunk, amelyel kapcsolatosan az elnök úr megfogalmazta ezt a jelentést. A bizottságtól tehát további kezdeményezéseket várunk ezzel a jelleggel, és ebben az irányban Ugyanakkor, ahogyan elmondottam, itt meghatároztuk, hogy milyen legyen a hosszú távú orientáció a vállalatokat, illetően a részvényesek vonatkozásában, és növelni akartuk az átláthatóságot a vállalatirányítás kulcselemeivel, a corporate governance-et illetően megállapodtunk, és ez egy nagyon fontos tény, hogy a vállalatok azonosíthatják részvényeseiket. Nyilván a tőzsdéjegyzett vállalatokra gondolok, ahogyan előirányoztunk intézkedéseket, hogy a szavazás, a szavazati jog gyakorlását megkönnyítsük a részvényesek számára. Ez nem csupán egy demokratikus elem, hanem hatékony is bármilyen vállalat irányítását illetően. Az információ átadása a közvetítő láncolaton keresztül szintén hatékonyabbá teszi, illetve tudatosabbá a részvényesek munkáját. Vannak itt aztán intézkedések, amelyeket, hogyha helyesen alkalmazzák őket, növelhetik az átláthatóságot az intézményi befektetők, az asset managerek és a vállalatok kapcsolatában. Ugyanis a kötelezettségvállalás politikája a vállalatok számára meghatározza azt, hogy itt ez nem, egy, nem csupán egy rövid távú megtérülés, hanem inkább hosszú távú megtérülés lehet. Aztán itt vannak azok az intézkedések, amelyek növelik majd az átláthatóságot a proxy advisorok esetében. Ez egy szintén fontos funkció bármiféle rendszerben itt az átláthatósági feltételeket megerősítettük a bizottság anyagából, és azt hiszem, hogy ez egy hatékony és tudatos döntés volt részünkről. Ugyanez a érvényes a kapcsolt felek ügyleteire vonatkozóan is, ellenőrzés alá kell ezeket vonni, minden egyes uniós tagállam jogrendszerének megfelelően. A változás, amelyet a parlament javasol, lehetővé teszi majd, hogy vegyük figyelembe ezek a nemzeti különbözőségeket, anélkül, hogy mindezek kétségbe vonnák az európai szakpolitikák egységességét. Aztán itt van az igazgatók javadalmazásának kérdése, erről sokat vitáztunk. Mi elég nagy egyetértést alakítottunk ki ezt illetően, itt sikerült megoldanunk ezt a problémát, a részvényesek szavaznak majd erről, kötelező vagy konzultatív jellegű lehet a szavazatuk minden egyes tagállam döntésének megfelelően végezetül, de nem utolsó sorban az országonként való beszámoló. Az adóelkerülés elleni harc úgy történhet, hogy új eszközöket használunk, így az éves beszámolót a tőzsdényjegyzett vállalatok esetében ez egy ilyen eszköz lehet. Nos, mi ezt az eljárást használtuk a részvényesekkel kapcsolatos irányelv során. Ez az első jogalkotási jellegű elem, hogy aztán közvetlenül felülvizsgáljuk a beszámoltathatósággal foglalkozó irányelvet. Még egyszer köszönetet nyújtok, mondok mindenkinek, aki dolgozott ezen az anyagon, és nagy érdeklődéssel hallgatom meg majd észrevételeiket. Elnök, köszönöm Kafferáti úr, a bizottság nevében Jurova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is hadd köszönjem, köszönjem meg azt, hogy ilyen komolyan érdeklődtek ez iránt, a bizottsági javaslat iránt, és szeretném ezután röviden összefoglalni azt is, hogy mi volt a bizottság szándéka, amikor benyújtotta ezt a javaslatot. Ne feledjük, hogy a pénzügyi válság nagyon súlyos hatással volt a társadalmakra, az európai tagállamokra. A vállalatirányításban a hiányosságok egyre égbe kiáltóbbak lettek, és a válság csak mélyült. Ez az irányelv az gyakorlatilag a bizottság egyik hozzájárulása, szeretnénk a hiányosságokat EU-s szinten orvosolni. És szeretnénk az Európai Uniót visszairányítani a hosszú távú fenntartható növekedés pályájára. Az elmúlt években a tőkepiacokat egyre inkább a gyors kereskedelmi nyereség motivált a kereskedési nyereség motiválta, nem pedig a hosszú távú befektetés, és még a nyugdíj alapok is, amelyeknek egyébként a, pont a feladata az, hogy hosszú távú megtér, megtérülést garantáljanak a tagjaiknak, a piacokat követték, és inkább rövid távú megbízásokat adtak. Tehát hosszú távú finanszírozást kell ösztönöznünk, és a részvényesek hosszú távú részvételét, ez pedig azt jelenti, hogy a globális szintéren is több vállalat vegyen részt. Úgy gondoltuk, hogy a befektetőknek a megfelelő eszközökre van szüksége, hogy aktívan lépjenek fel és a jogaikat meg tudják védeni, így pedig az európai cégek attraktívabbak lesznek a befektetők számára. Koferáti úrnak és az összes árnyék előadónak szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amelyet elvégeztek, hogy meghatározták a parlament munkáját. Üdvözlöm a kompromisszumot, és várom a társjogalkotók egyeztetését. Most szeretnék a módosítókkal kapcsolatban néhány dolgot mondani. Először is az átláthatóságról szóló kötelezettség adóügyekben, illetve adóelbírálási határozatokkal kapcsolatban az úgynevezett országonkénti jelentéstétel. Ahogy a tisztelt képviselők is tudják, az Európai Bizottság elkötelezett az adó elkerülés és az agresszív adó tervezés elleni harcban tovább fogjuk vizsgálni, hogy bizonyos társasági adó információk átláthatóságát nem kellene ebbe vezetni. A bizottság nyilvános konzultációt is indított ebben a témában, ez majd a hatástanulmányhoz fog csatlakozni, legkésőbb 2016 első negyedévében fogjuk lezárni ezt a gyakorlatot. A második dolog az ösztönző intézkedésekről, ami a részvényeseket illeti, legyen szó a szavazati jogukról vagy az osztalékról. A kérdés mindig az, hogy hogyan tudjuk a legjobban elérni a hatékonyságot. Egyrészt kerüljük el azt, hogy a külföldi, illetve a határokon átnyúló befektetők kedvét elvegyük attól, hogy az európai cégekbe befektessenek, tehát ezt kerüljük el, viszont ne veszítsük szem elől a kisebbségi részvényesek érdekeit sem Végül pedig a kapcsolt felek közötti tranzakciók. A bizottság tudja, hogy a módosítók azok az eredeti javaslatot egy picit visszavették, de nyilván harmonizált küszöbökre van szükség az egységes piacon. Jelen pillanatban a részvényeszek 40%-a a határokon átnyúló helyzetbe kerül, és a kapcsolt felek közötti tranzakciók oda vezetnek, hogy nagyobb a töredezettség, és így sem a vállalatok, sem a részvényesek nem járnak jól. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Most pedig Ludvigson úr szó. Köszönöm, elnök úr. Én ezt az intézkedés csomagot nagyon pozitívnak értékelem. Helyén való, hogy hogy az intézményi befektetőknek ösztönzőket adjunk, hogy hosszabb távban gondolkozzanak, és vállalatokba ruházzanak be. Ezek az ösztönzők tehát helyén valóak, és ezért fontos az, hogy ezek az intézkedések a támogatást kapjanak. Még nagyra törőbbek is lehettek volna. Ezek az ösztönzők, ám fontos, hogy most széleskörű támogatást kapjon a parlamentben, és a határon átnyúló tevékenységekre is kiterjedjen. Több támogatást kell nyújtani a az összes ágazatban megvalósuló országjelentéseknek jobban kell, jobb, jobban át kell tekinthessék a befektetők a helyzeteket, és ez a korrupció, az adó elkerülés, az agresszív adó tervezés elleni fellépést is kell, hogy szolgálja az Európai Parlament ezeket a gondolatokat szeretne a következő dialógusban érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm, Ludvigson úr, ön az Ekon nevében szólt, most pedig kezdjük a politikai frakciók képviselővel, Zvivka úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A vita vita most bekövetkezett, előtte nagyon sokat küzdöttünk, de ez egy nagyon fontos téma, és érdemes volt ennyit küzdeni és dolgozni. Vannak még fontos kérdések, amelyeket meg kell, hogy említsek. Az új jogalkotásra gondolok a vállalatirányítási témák kapcsán. Mit fogunk most elérni? Remélhetőleg a vállalatok működését sikerül szabályozni az egységes piacon. A fő kérdés az mindig az, hogy az állampolgáraink mikor lesznek elégedettek az, azzal a, azokkal a munkahelyekkel, amelyek a rendelkezésükre állnak. A második kérdés, hogy hogyan fogunk -e bánni a befektetőkkel és a vállalkozókkal az Európai Unióban. Hogyan fogunk azokkal bánni, akik csalni szeretnének, és akik ki akarják használni a munkavállalókat így tekintsünk-e mindenkire, vagy másképpen. Nem mindegy, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. A bizottság megpróbált konstruktívan fellépni. Az a célunk, hogy a parlament célja, hogy ne akadályozzuk a gazdasági növekedést, hanem ösztönözzük bármilyen fajta szabályozással ezt az úgynevezett mítikus gazdasági növekedést, amit annyit emlegetünk, és amennyit, amit annyira szeretnénk elérni. Aztán ebben a kontextusban ugye fontos a munkahelyteremtésről beszélni. Ki hozza létre ezeket a munkahelyeket? A bizottság, a kormányok, az Európai Parlament? Hát nem. A munkahelyeket a vállalatok, a vállalkozások hozzák létre, és azok, amelyek aktívak, ezeknek a 90%-a pedig kis- és középvállalkozás. Úgyhogy nem lehetünk annyira gyanakvóak, hogy azt gondoljuk róluk, hogy ők csak a munkavállalóikat akarják kihasználni. Nem lehet így megközelíteni ezt a témát. Most pedig hadd térje ki a menedzserek javadalmazására. A részvényeseknek meg kell, hogy legyen a joga, hogy megválaszthassák, hogy hogyan kívánják és milyen juttatásokban kívánják részesíteni az igazgató tanács tagjait, illetve a menedzsereket. Ez az ő feladatuk kell, hogy legyen. Én nagyon örülök ennek a jelentésnek, és szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját abban a szakbizottságban, ahol én dolgoztam. Nagyon örülök, hogy ilyen hosszú vita után végre itt van a kezünkben ez a dokumentum, amelyet fel is lehet használni végre a tárgyalások során a tanácssal. Persze nem lesznek ezek a tárgyalások sem könnyűek, de a véleménykülönbségek miatt, de meggyőződésem, hogyha nagyon világosan lefektetjük a célkitűzéseket, és proaktívan lépünk fel, akkor sikeresek lehetünk, és mindannyian ezt akarjuk. Köszönöm, Régner kolléga! Köszönöm szépen, elnök úr! És Szerzsó Kofferátinak is persze nyilván nagyszerű munkát végzett. Egy olyan helyzetben, amely egyáltalán nem nevezhető könnyűnek. Az irányelv tervezetet az árnyék előadókkal nagyon konstruktív módon fogalmazta meg, és tartalmilag is sokat gazdagított rajta. A jogi bizottságban mi is hozzájárultunk persze ehhez a munkához, és úgy gondoljuk, hogy javítottuk a szöveget, az átláthatóság, a corporate governance és az adószabályok betartása tekintetében. A szociáldemokraták szerepét szeretném itt kidomborítani, elértük ugyanis, hogy az elnökségi jóváírások, illetve a kockázatos üzletek adatait szélesebb körben kell nyilvánosságra hozni, mint eddig. És biztos asszony, a néppárt és az ALDE képviselői szerintem, szerintünk alszanak. Jobb részvételükre számítottunk volna, Eredetileg ugyanis az volt a terv, hogy az elnökség a jutatások tekintetében a, részvényesek erejét, beleszólását három éves perióduson keresztül javítottuk volna. Ezek a dolgok nem sikerültek tökéletesen, pedig ezek nagyon fontosak egy cég fenntarthatóságához. Az SSD frakció, a Szociáldemokrata frakció a foglalkoztatottak szempontjából nézik a kérdéseket, és szerintünk ők egy cég sikerének fő letétemennyisei. Számomra nagyon fontos volt, hogy munkánkat a tax, taxe bizottság munkája is kiegészítette, és pont szerűen taglalta a taxe bizottság az adóelkerülés és adócsalás számos aktuális kérdését, és ezek a kérdések még vissza fognak köszönni. Nagyon fontos alapelv, hogy a tagállamonkénti nagyvállalati tevékenység átláthatóbbá válik a tagállamonkénti jelentés formájában. Ennek mi is örülünk. A kötelező országonkénti adatszolgáltatás a mi frakciónk szívügye volt, és örülünk, hogy ez sikerült átverekednünk, átvernünk az ellenálláson. Minden vállalkozás jó hírének is egyébként jót tesz, hogyha tudható róla, hogy rendesen adózik, és a magukra adó vállalatok ezt lehetőségként élik meg. Az adóparadicsomok elleni harcot tovább kell intenzifikálni. Köszönöm. Io cerco di essere flessibile, però non abusate. Köszönöm. Megpróbálnék én rugalmas lenni, de ne jöjjenek ezzel, ne jöjjenek ezzel vissza, kérem. Egy, tartsuk be azért a felszólalási időt, mert a végén baj lesz. Messerschmitt úrnak adok szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki egyetért abban, hogy kellenek játékszabályok a vállalkozások számára, de ez a javaslat sokkal tovább megy az elfogadható, illetve megengedhetőn túl, azon túl, amit az Európai Parlament beleavatkozhat. Mi azt akarjuk tudni, hogy a, a, irányítani akarjuk a kapcsolódó felekkel és a ö, javadalmazás esetét. Ez egyszerűen sokkal nagyobb be, beavatkozás a vállalatvezetés, nekünk jogunk lenne. A javaslat arra gondolatra épít, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok vezetése mind mindig a rövid távú nyerességre gondol, és soha nem a hosszú távú megalapozott helyzetre. Ez egyáltalán nem igaz. Dániában az AP Möller Merck, illetve a Novo Nordisk vállalata példája mutatja, hogy a, a hosszú távú fenntarthatóság nekik is sokkal fontosabb. Ezért nem tudunk mit kezdeni ezzel a jelentéssel, hiszen jó kereteket javasol, de túlságosan túlmegy azon, ami megengedhető. Wikström kolléga. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Koferáti kollégának és mindenki másnak azt a kemény munkát és a jó együttműködést, amelynek során kialakítottuk ezt a jogalkotási javaslatot. Örülök neki, hogy tudtunk kompromisszumot találni az Európai Parlament közé pontjában, ami aztán széles támogatást nyer majd az Európa barát progresszív erők részéről. Ez azt is jelentette ugyanakkor, hogy mindannyian enged, e, kellett, hogy engedjünk, és kompromisszumos légkörben kellett gondolkoznunk egy sor ponton, de úgy gondolom, hogy a végeredmény mindannyiunk számára elfogadható lett. A liberálisok számára rendkívül fontos volt, hogy az irányelv javítsa a részvényeseknek azon beli képességét, lehetőségét, hogy a jogaikat határokon átnyúló jelleggel gyakorolhassák, és ugyanakkor ne legyen túl sok a bürokrácia ezzel kapcsolatban. Hiszen az európai vállalkozók és vállalatok nem azért fognak virágozni, mert további szabályokat terheljük majd őket, amelyeknek meg kell, feleljük, meg kell feleljenek, hanem hogyha olyan, olyan környezetet teremtünk, ahol a lényeges feladataikra koncentrálhatnak. A hosszú távú részvétel nem olyan jogszabályok során jön létre, amelyek különböző adminisztratív terheket rónak rájuk. A részvényeseknek hozzá kell jutniuk a megfelelő információhoz, de ugyanakkor az ő felelősségük az, hogy a, hogy, hogy a munkájukat, a vállalatokkal kapcsolatos tevékenységüket felelősen végezzék. Ezt helyettük a bürokraták nem végezhetik el. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatának a részletes javadalmazási jelentésre vonatkozó ö, ö, része, hát hogy úgy mondjam, nehéz, sőt, nehéz megérteni, vagy inkább túlságosan is populista. Én személyesen örültem volna egy más megoldásnak, de a kompromisszumos megoldások mindenképpen dolgoztak minden ponttal, amely problematikus volt. Ma úgy érzem, hogy a jelenlegi szöveg megfelelő, amit támogathatunk, és várom az ezen a, dokum, ezen a dokumentumon végzett további munkát. Tehát a részvényesek jogaira koncentráló munkát, ahelyett, hogy a részvényesek kötelezettségére helyeznénk a hangsúlyt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mászták a képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, tisztelt biztos asszony. Ma két irányelv fel, felülvizsgálatáról beszélünk. Az egyik cél, abban áll, hogy a részvényesek hosszú távú bevonását biztosítsuk azokban a vállalatokban, amelyekbe befektettek. A e, pénzügyi válság, ahogy ezt a biztos asszony is említette, megmutatta, hogy a részvényesek attól, abban is különböznek az eszközkezelőktől, hogy sok, nagy, sokkal nagyobb, rövidtávú kockázatba mennek bele. E, emellett Üdvözöljük a jelentéstevőnek azt a e, célkitűzését, hogy az átláthatóságot azáltal is növelje, hogy a e, közgyűlések jegyzőkönyvét az interneten közzétegye. A frakciónk számára az országonkénti jelentéstétel nagyon fontos. Mindannyian meg fogunk egyezni uh, nyilván abban, hogy egy, egyetértünk abban, hogy az adócsalás nagy probléma, ami ellen fel kell lépni, uh, és ezért javaslom, üdvözlöm ezt a, képviselő, ezt a jelentést. Durán képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezzel a javaslattal, uh, amely a részvényesek uh, jogaira vonatkozik, uh, a hosszú távú eh, szerepvállalásra helyezzük a hangsúlyt. Ez kiváló dolog. Az európai gazdaság eh, szenved attól, hogy azonnal kell rövid távú eh, megtérülést kell biztosítani minden áron. Ahogy ön is teszik, figyelembe kell venni az összes szereplőt, a kis részvényeseket is, de, de a munkavállalókat is, akik ott dolgoznak az adott vállalatba, őket is be kell vonni. Ez nem volt elegendő, messzebb kell menni, ezt a homályosságot meg kell szüntetni, a nagy vállalatok átláthatatlanságát meg kell szüntetni. Egyértelmű a zöldek számára, hogy az átláthatóságot tehát növeljük, és, optimiz- a és az eufémizmussal pénzügyi vagy optimalizációnak nevezett gyakorlatot is megmutassuk. A LuxLeaks világossá tette, hogy azok, a, főleg a zöldek által felvetett aggodalmak mind-mind megalapozottak voltak, és ezekre választ kell adni. Miért? Azért, mert ez a pénzügyi vagy optimalizálás azonnal tisztességtelen versenyt, versenyhez vezet. A nagy vállalatok a legkedvezőbb adók feltételek szerint választanak székhelyet, ezt a KKV-k nem tehetik meg. A kooperatívnak gratulálok, kiváló munkát végzett, meghallgatott bennünket, igyekezett szintézis létrehozni, figyelembe venni mindenki álláspontját, eh, és a nemzeti érdekekkel szemben a kompromisszumot kereste és a nagy vállalatok érdekeivel szemben is. Tisztelt biztos asszony, ahogy már elmondtam a legutóbbi ülésen Moszkoviszi és Tiszen biztosoknak, támaszkodjanak a parlamentre, hiszen velünk együtt tudják megváltoztatni a szabályokat, és elérni azt, hogy Európa átláthatóbb legyen, kevésbé homályos, és egyesek privilégiumait, amelyek a közérdekkel szembe mennek, építsék le. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Ferrara képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, kedves kollégák. Először gratulálnék Koferáti úrnak a kemény és kiváló munkához. Most olyan jelentést fogadhatunk el, amely tulajdonképpen teljesen megfordítja eh, az eddigi gyakorlatot, mind vezetői szinten, mind részvényesi szinten. Ehhez persze szigorú végrehajtás kell, ellenőrzés és a vezetők javadalmazásának felügyelete, akiknek a valós teljesítményéhez kell mérni a bérüket. Örülök, hogy ez az elv megvalósult, illetve az is kialakulóban van, hogy milyen alapon lehet plusz pénzeket kapni ezeknek a vezetőknek, teljesítményük, etikai hozzáállásuk is számít. És persze nyilván tovább kell küzdenünk az adó csalás, adóelkerülés ellen. Mi is üdvözöljük azt, hogy a cégeknek be kelljen vallani, hogy melyik országban mennyi adót fizettek. Ez feltétlenül a polgárok közvetlen érdekét szolgálja, és a komoly cégeket ez nem is fogja befolyásolni, A válságnak nem kis részt az volt az oka, hogy túl sok volt az ilyen legális nagy tételekben végzett tevékenység. Köszönöm a szót. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a banki rendszer a rövid távú haszont preferálja, akár a hosszú távú haszont terhére, és minden a megtérülés, a részvényesek is ezért belementek olyan játékokba, amelyek aztán végül az egész szég sorsát alásták, veszélybe sodorták, és ezért fontos, hogy a cégek vezetősége a részvényesekkel szemben egy nyíltabb, átláthatóbb viszonyt ápoljon, és persze befektetőkkel is. Úgy gondoljuk, hogy ezek az új intézkedések jó irányba hatnak, de ugyanakkor úgy látjuk, hogy nem eléggé radikálisak. Daiv, aki azt gondolja, hogy ettől most majd az egész nemzetközi pénzügyi világ megváltozik. Ez a projekt nagyon kicsi, a hatalmas tranzakciós piachoz képest, és a részvényeseknek csak apró mértékben javítja a helyzetét. Fosz képviselőnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Európában Létezik már modern, erős társasági jog, és a bizottsági javaslat ezen a területen végül is túl sokkal többet ennél nem tud javasolni, és még mindig az a baj, hogy túl kevésé kötjük, kanalizáljuk be a nemzeti részvénytársaságokat. A kisebbség-többség kérdése még mindig nem teljesen tisztázott, de szakbizottságunk úgy látja, hogy a helyzet annyit romlott, hogy szükség, illetve nem is biztos, hogy meg beszélhetünk arról, hogy jobb szabályozás, hanem a nagyon rossz szabályozás lehet egy kicsit enyhíteni. A növekedést úgy kéne, nem lehet úgy javítani, hogy a részvényesek jogait punktuális módon javítgatjuk, a dualisztikus részvénytársaságok létrehozása ellen már senkinek nincsen érve, és a javadalmazási politika vonatkozásában pedig sajnos tovább szűkül általában a közgyűlések szerepe, pedig szélesednie kellene. Részvények fölött nincs teljes körű kontrollja a vállalatoknak, és most ugyan javul, javítottuk a kompromisszumokat, és a szöveg nem rossz, és hosszabb távon a részvényesek bevonását javítja, erősíti a vállalkozás tevékenységébe, anélkül, hogy megkerülnénk a nemzeti jogalkotást. Ezzel együtt a tagállamonkénti jelentés megfogalmazása ebben a szövegben szerintem nem célra vezető, mert akkor különböző helyeken fog szerepelni, és különböző különbözőképpen fogják interpretálni azt. Köszönöm, Howitt képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint a többi kollégáim, én is üdvözlöm az országonkénti jelentéstétel javaslatát. Ez adóbeli igazságot teremtene. De a vállalati felelés, felelősségvállalásról szóló jelentés szerzőjéként örülök annak is, hogy a vállalat irányítás felelőssége is szerepel itt, hiszen ez a gazdasági válság és a fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontos a hosszú távú befektetéseket a bizottság is hangsúlyozottan támogatja. Örülök neki, hogy ez a szöveg is támogatja, hiszen ez már az ENSZ környezetvédelmi, illetve fin, finanszírozási, pénzügyi és más dokumentumaiban is szerepel. A jövedelemmezési politikát is formálniuk kell a részvényeseknek, hiszen különben az ING, a Shell és más vállalatok megtehetik, ezt akkor más vállalatoknál is lehetséges. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a rendelkezéseket a brit kormány túlságosan előíró jellegűnek tartja, hiszen a, az intézményi befektetőkről szóló rész rendkívül fontos, fontos annak biztosítása, hogy a nem pénzügyi jelentésről szóló jogszabályokat valóban végre is hajtsák. Elnök, köszönöm. Fox képviselője szó. Köszönöm szépen. Támogatom a, vállal, a részvényesek bevonását és az átláthatóság emelését, de attól tartok, hogy ez a jelentés ezektől a céloktól túlságosan messze vezet, és ehelyett a vállalatokra szükségtelen terheket ró. A 3 F, G és H a vállalatokra nézve érzékeny információ nyilvánosságra hozását követeli, Miért kellene az eszközkezelőnek felelősséget vállalni a befektetők szociális és környezetvédelmi kockázatáért? kockázataiért. Nem értek egyet avval sem, hogy a tagállamok kötelez, kötelesség lenne, lenne a hosszú távú befektetések támogatására vonatkozó további intézkedések bevezetése. Természetesen a tőkebefektetés támogatása fontos, de ezek nem csak ezzel a módszerrel érhetők el. Még végül pedig az országonkénti jelentés elfogadhatatlan. a, ebben a szövegben, hiszen ennek semmi köze nincsen a részvényes jogokhoz. Ez egyszerűen a baloldali kísérlete arra, hogy ezeket, ezekbe a dokumentumokba betekintést nyerhessünk. A G20-ak és a tagállamok már mindent elintéztek, amely itt elintézendő volt. Tisztelt elnök! úr, az Európában messze, Európában messze vagyunk attól, hogy gazdasági demokráciáról beszélhetnénk, különösen a amikor a vállalati felelősségvállalásról és a kisebbségi részvényesekről beszélünk. Egy igazgatótanács harmada kell, hogy képviseltesse magát ezekből a csoportokból. Miért nem kérünk akkor közvetlen rész képviseletet? Vagy miért nem akarjuk, hogy a befektetők mellett a más érdekeltek is részt vehessenek ebben. A, sokkal jobb kell, hogy legyen az átláthatóság a mérlegek szempontjából, és a vállalatok működésének felügyelete szempontjából ez minden tagállam számára rendkívüli fontosságú. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az is jó lenne, hogyha a tag, az állampolgárok jobban bízhatnának a multinacionális vállalatokban, és az is jó lenne, hogyha ezeknek a vállalatoknak a súlyát csökkentetnénk. Köszönöm szépen, Becker képviselő, tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Nagyra értékelem ezt a fontos jelentést, ezt a fontos célkitűzést, a hosszú távú részvényesi bevonást. Emellett nagyra értékelem az egyértelműen pozitív fejleményeket a legutóbbi plenáris óta a javaslat jogi korrekcióját. Osztrák képviselőként fontosnak tartom, hogy a hagyományosan sikeres struktúrát, mely szerint a felügyelőbizottság mellett, az igazgatóság mellett létezik a felügyelőbizottság, ez maradjon meg, és ne kerüljön sor kompetencia áthelyezésre. 27-es módosítást korrigálni kell. Furcsa volt azt látni, hogy a szocialista frakcióban is voltak olyan, törekvések, mely szerint a felügyelőbizottság, a, ez a törvényesen kötelező, ez, ez az, amely ilyet arra kötelez a törvény, hogy a munkavállalók képviseletét is biztosítsa. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt határozzák meg a menedzsment fizetését, a menedzserek fizetését, és ne helyezzük ezt át a közgyűlésbe. A kivétel ezért nagyon fontos. A részvényesek azonosításában is figyelembe kell venni a hagyományos struktúrákat. És az országonkénti jelentéstétel esetében nem akarunk itt elvben elzárkózni ezzel kapcsolatban, de nem szabad túl nacionalista, vagy túl nacionális, vagy túl nemzeti szintű bürokratikus megszorításokra korlátozni ezt. A három háromoldalú egyeztetésben várjuk az eredményt. Köszönöm szépen, Stein, képviselő. Köszönöm. Sergio Cofferati az Európai Bizottsági Javaslatot nagyban javította. A jelenlegi jelentés az átláthatóságot erősíti. Sajnos azonban a jelenlegi szöveg éppen az együttdöntésben nem megy elég messze. A kollégák többségéhez, a kereszténydemokrata kollégák és liberális kollégák többségéhez következő kérdésem. Miért nem akarják a munkatársak bevonását? Pontosan a munkatársak azok, akiknek nagyban érdeke az, hogy a vállalkozás hosszú távú jó jövővel rendelkezzen. Az is fontos, hogy a tőzsdei cégek közgyűlésein három évente kötelező érvényű javadalmazási politikát fogalmaz, fogadjanak el. Ez a részvényesek, a felügyelőbizottság és az igazgatóság közötti egyensúlyt az a részvényesek felé billenteni el és így a rövidtávú, rövidtávon érdekelt részvényesek ugyanis hosszú távon veszélyeztetik a vállalat sikerét. Von Storch képviselő, illetve nem, először még kék kártya, nem szeretne válaszolni a képviselőasszony. Nem kíván válaszolni a képviselőasszony a kék kártyára, Von Storch képviselőasszony. Itt és ma a többek között az adó titokról is beszélünk. A baloldal szeretné az titkot megszüntetni. Mindenkinek közé kellene tetni, hogy ki, hol, mennyi adót fizet. Ez üveg vállalkozás lenne. Azonban a vállalatok a, nem a polgárok felé felelősek, hanem a részvényesek felé és az adó hatóság felé. Én szerintem nagyon fontos, hogy az adók, hogy az adatvédelmet és az adó titkot megőrizzük. Finnországban az irítség nemzeti napjának nevezik azt a napot, amikor közzétesztek minden adót és jövedelmet. Most ezek után majd az üvegvállalkozás után már az teljesen átlátható, transzparens adófizetőt is követeljük majd? Löbreton képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr ez a szöveg a pénzügyi kapitalizmust a felelős kapitalizmussal helyettesíteni. A célkitűzés az, hogy hosszabb távra megőrizzék a részvényüket a részvényesek, és ne rövid távú profitot ö, üzzenek csak. A szöveg a részvényeseket azonosítani akarja. A részvényesek azonosítása ez jó, ez minden vállalkozásban a részvényesek listáját hozná létre, ezzel átláthatóság jönne létre. Azonban ennek a listán munkának a ebbe való betekintés ne legyen túlzott. Emellett azok a részvényesek, akik több mint két évig megőrizzük a részvényüket, kettős szavazatot kapnának, dupla szavazatot kapnának. Ez egy jó ötlet, ez fontos lenne, hogy a munkavállalók is megkapják ezt, mert ezzel elérnénk azt, hogy a a, ne a külföldiek vegyék át az irányítást a vállalat fölött. Ez egy egészséges patriotizmus lenne. Schwab úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik a kompromisszumok kidolgozásában segítettek. A végén sikerült mégis közös álláspontot kidolgozni, főleg az árnyék jelentéstevenek Tadius Szvifkának és Sergio Koferátinak is szeretnék köszönetet mondani, mert meg vagyok győződve arról, hogy a hosszú távú vállalat irányítás és a nagyobb átláthatóság mindenképpen a frakciók, frakciós határokon túl át összeköt bennünket. A kérdés az az, hogy ezzel az irányelvvel ezt elérjük-e? A jelentéstevő és sok képviselő egy fontos témát kiemel az országonkénti jelentéstételt. Én nem vagyok számviteli szakértő, de azt tudom, hogy a Taxe Bizottságban egy adó profe, adógyi professzor volt vendégünk, jó, hát az Egyesült Királyságból jött, de azért szerintem reprezentatív beszélt, és azt mondta, hogy az országonkénti jelentéstétel ben az a vállalaton belüli transzfereket, átcsoportosításokat nem veszik figyelembe és nem az a baj, hogy országonként nincs átláthatóság, hanem azt nem tudjuk, hogy a szabadalmak és más dolgokkal kapcsolatos tranzakciók a vállalatcsoporton belül hogy folynak. Úgyhogy ahhoz, hogy nagyobb átláthatóság legyen, ahhoz még sokat kell dolgozni. De az első lépést megtettük. A második dolog, amire már utalt Becker kolléga, az az, hogy megfelelő megoldásokat kell találnunk, amelyek minden tagállamban működnek. Különböző modellek vannak a társasági jogban az egyes tagállamokban, és azt gondolom, hogy a módosításokkal, a kompromisszumos módosításokkal nagy előrelépést értünk el. A jelentéstevőtől azt kérem, hogy keressünk további közös javaslatokat, hogy megállap, meg tudjunk állapodni. Még van egy kis munka előttünk, de szerintem ez elérhető. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Sváb úr, kékkártyás kérdést kívánnak önnek föltenni. Elfogadja? Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Sváb úr beszélt a hosszú távú befektetésekről és ezek ösztönzéséről, felmerül bennem a kérdés, hogy Sváb úr nem gondolja, hogy a hosszú távú részvényesség ösztönzése a legjobb módszere a hosszú távú befektetések ösztönzésének? A sok egyéb lehetséges létező módszer mellett. Kolléga úr, köszönöm a kérdést. Igen, aki ösztönzőket akar megfogalmazadni a befektetőknek, és a bónusz szabályokat próbálja megváltoztatni, annak figyelembe kell venni a hosszú távú üzleti rész érdekeket. Szerintem meg fogunk tudni egyezni a három oldalú egyeztetés során e, ebben a kérdésben, és most sem zárnám ki azt, hogy amit ön mondott, az megvalósítható. Gillasszony, köszönöm elnök úr. Ez a jelentés fontos mérföldkő, nem csak a részvényesi jogok tekintetében, hanem az adóelkerülés elleni harcban. Ez az első közösen létrehozott joganyag, ahol a parlament beleszólhat ebbe a témába egyáltalán. Nyilván nagyon átláthatóaknak kéne lenni az adófizetési szabályoknak, az adófizetés tényének. Mi a probléma mégis? Egyes szakértők az országonkénti jelentésben látják a megoldást, mások nem egy biztos és fontos a fő részvényesek szempontjából, hogy folyamatosan megkérdőjelezhessék a saját vezetőségük adópolitikáját. Itt a jobb oldalon ülők a házban is elvetik az adó elkerülést. Mi bal oldalon is elvetjük azt. Mindannyian átláthatóbb adózási szokásokat szeretnénk látni, Főleg azt szeretnénk látni, hogyha egy polgár dolgozik és befizeti az adóját, akkor nagy cégek nem úszhatják meg ennél kevesebbel. A jogi bizottság világos, demokratikus döntést hozott. Remélem, hogy mindenki úgy látja, hogy támogatható a javaslat a holnapi szavazáson. Buda kollégának adok szót. Köszönöm szépen! és köszönöm az előadóknak a munkát. Ez jó szöveg előrelépést jelent. Európa gazdaság értelembe vett konszolidációjához fontos, hogy a munkahelyeket is stabilizáljuk, újakat teremtsünk, és a versenyképességet javítsuk. Sokat beszélünk a belső piacról, de ahhoz, hogy ez működjön, harmonizált átlátható, egységes szabályozásra is szükség lenne minden területen, a normák további harmonizációja, olyan területen is, ami a cégek belső felelősségét, adózási és átláthatóság vonatkozású felelősségét tartalmazzák. Fontos továbbá, hogy egyensúlyt találjunk a részvényesek jogainak érvényesítése, illetve a bizalmas és titkos adatok kezelése szempontja között az átláthatóság nem csaphat át a titkok kidobolásába. Meg kell találni a bölcs egyensúlyt. Ahhoz, hogy azonban ez megtörténjék, jog, jogalkotási keretre van, tehát szükség, és így mindenképpen szükség a jogalkotás, hogy a részvényesek jobban élhessenek jogaikkal, amelyek eddig is léteztek a fenntartható hatékonyság érdekében is jó a cégeknek is, hogyha a részvényesek bevonása rendszerszerű, a dolgozókat pedig pozitívan kell ösztönözni abban, hogy részt vessenek a döntéshozásban. Köszönöm a szót, elnök úr! mondja Menocen úr. Köszönöm az előadónak a kidolgozott szöveget benne van számos olyan gondolat, amit a jogi bizottság javasolt. A foglalkoztatottak, az intézményi befektetők és részvényesek bevonása a vállalati igazgatásba és a megfelelő javadalmazás kérdése régóta foglalkoztat minket és ez az adózással is összefügg, azzal is, hogy a polgárok láthassák, hogy egy cég, főleg egy multi, cég mennyi adót fizet egy adott tagállamban, és így vissza lehessen szorítani az adó elkerülést. A parlamentnek mindenképpen pozitív szerepet kell ebben játszania, megoldási javaslatokat érdemes most tennünk, hogy ne ismétlődhessen meg a LuxLeaks botrány. Köszönöm. Következő felszólalunk másfél perc erejéig. Bencen úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy előny az, hogyha a részvényeseket aktívan be tudjuk vonni a vállalkozás működésébe, és hogyha átláthatók a tranzakciók és a jövedelmek. Természetesen be kell vonni a munkavállalókat is ebbe, és a részvényeseket is. A bizottság korábbi javaslata nem volt megfelelő, és egy nagyon rugalmatlan modellt készített, amely nem vette figyelembe a már létező nemzeti megoldásokat a részvényesek befolyását biztosítani kell azért is, hogy ne akadályozzuk a vállalatok növekedést, növekedését, hogy a versenyképességüket ne rontsuk. Úgy gondolom, hogy egy megfelelő kompromisszumot ért, értünk el, és hiszek benne, hogy egy megfelelő megoldást fogunk majd találni a tanácssal folytatott tárgyalások során is. Aláhúznám végül azt, hogy én is az adócsalás és az adóelkerülés elleni harc híve vagyok, és természetesen a vállalatoknak együtt kell működnie a hatóságokkal e téren. Ugyanakkor az irányelv a részvényesek jogairól szól, nem pedig az adópolitikáról. Én úgy gondolom az adópolitikát ott kell kezelni, ahol annak helye van, tehát az adóról szóló jogszabályokon keresztül. Ez pedig a részvényesek szerepvállalásáról szóljon. Köszönöm a szót. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Pau Tang úr kap szót egy Elnézést kérek, egy kékkártyás kérdést szeretnének feltenni Bencen úrnak. Elfogadja? Igen, akkor 30 másodperce van a kérdezőnek e- erre. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megkérdezni Bencen urat. Nem gondolja-e, hogy az is fontos, hogy biztosítsuk, hogy tisztességes verseny legyen a vállalatok között, és ezért nem gondolja-e, hogy az országonkénti jelentés fontos annak érdekében, hogy adócsalás ne történjen a különböző tranzakciókon által. Illetve szeretném megkérdezni, hogy Bencen úr támogatja-e azt, hogy az országonkénti jelentés szerepeljen ebben az irányelben. Válasz? felszólásomban is mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy elég az, ha átláthatóság van. Támogatom az országonkénti jelentést, de ebben az esetben úgy gondolom, hogy túlságosan sok irányelvben, sok helyen szerepel már. Itt ez az irányába részvényesek jogairól szól, ezért úgy gondolom, hogy az adópolitikának ebben nincs helye, hanem máshol van helye. Én úgy gondolom, hogy ebben az irányelben nem kellene az erre vonatkozó intézkedéseket is szerepeltetni. Elnök, köszönöm szépen, Tángúré a szó egy percre. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A LuxLeaks megmutatta, hogy mennyire nagy volt az átláthatóság hiánya és hogy most szükség van arra, hogy az adó elkerülésre, az adó kikerülésre koncentráljunk. A LuxLeaks megtanított minket erre. Sokkal több információra van szükség, mert különben nem valósul meg az átláthatóság. Az országonkénti jelentéstétel rendkívül fontos az információ továbbadása szempontjából. Az is fontos, hogy a javadalmazás igazságos, tisztességes legyen hogyha nincsen ezzel kapcsolatban információnk, akkor ezt nem tudjuk eldönteni. Ezért fontos, hogy ezzel kapcsolatban legyen nyilvános jelentéstétel. Az átláthatóság fontos, de ennél még tovább is mehetnénk. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek, hogy milyen nagy előlépést értek el már is az átláthatóság terén. Elnök, köszönöm szépen, Pirinszki kolléga kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy van egy mindennek előtt való jellemzője ennek a jelentésnek, amelyet el kell ismernünk és meg kell említenünk, mégpedig az, hogy ösztönzi azt, hogy felelős vállalatirányítás alakuljon ki. A részvényesek és az érdekeltek jogaival kapcsolatos intézkedések, a megfelelő jelentés, tétel a jövedelmezés, javadalmazásról, de a más kérdésekben is az országonkénti jelentéstétel követelménye. Mindezek az intézkedések egy új minőségű vállalatirányítás irányában, irányába mutatnak, amely a megfelelő viselkedésmódot ösztönzi a vállalatoknál, mégpedig azt, amely elmozdul a rövidtávú profit hajszolásától a hosszú távú érdeke képviselete felé, ami a részvényesek és a társadalom számára is a megfelelő eljárás. Elnök, köszönöm szépen. Másfél, nem, egy percre Rozient asszonynak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, egy dolog, egy szót kell. Szóban összefoglalhatom az értékelést. Bravo! Kiválóan dolgozott Koferáti úr ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Valóban előrelépés ez a szöveg, hosszú távú szerepvállalás, átláthatóság az irányításban. Nagy előrelépésnek számít az országonkénti beszámolás, és ez a pénzügyi manővereket, manőverekről lerántja a leplet. Ebben a, adóparadicsomoknak is részt kell, vennünk, részt kell venniük, hogy lássuk, a polgárok is lássák, hogy hova megy a pénz. Mindez a jobb oldal mindenféle gyakorlatai ellenére, amivel megpróbáltak megakadályozni ezt a lépést. A LuxLeaks-re gondoljunk, hogyha meg tudjuk akadályozni azt, hogy a hatalmas nagyvállalatok milliárdokat manőverezzenek el a adóhatóság mellett, akkor ez már nagy előrelépés. Azt terelem, szeretném, hogyha hogyha megmutatnánk, hogy képesek vagyunk világos üzenetet küldeni, az hozzászólott vég, félbeszakítják, és a következő hozzászóló kap szót, Kofod képviselőtessé. tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony a jóléti társadalom pénzbe kerül, kinyitnunk, nyitva kell tartanunk a kórházakat, pénzelnünk kell mindent, és ezeket a pénzeket az adókon keresztül szerezzük meg. A nagyvállalatok sajnos nagyon hosszú ideig, túl hosszú ideig elkerülték azt, hogy ők ehhez hozzájáruljanak. Az adóelkerülés, az adócsalás még mindig úgymond tömegspornak számít nagyon sok nagyvállalatnál. Vannak viszont olyan vállalat, vannak olyan vállalatok, amelyek nagy kockázat kockázatú beruházásokkal, tranzakciókkal egész országok gazdaságát veszélyeztetik, és ez mind aláássa az értékeinket. Ez az irányelv most az ató elkerülés és a felelőtlen befektetések elleni harcot támogatja. Minden ágazatban meg kell ezt valósítanunk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a vállalatok azokban az országokban fizetnek adót, ahol megkeresték a jövedelmet, és nem rejtik el a pénzeket adónparadicsomokban paradicsomokba. Köszönöm, Gomez asszony a szó. Köszönöm szépen. Koferetti úrnak gratulálni tudok, és az Európai Bizottságnak is, és ez a jelentés erősíteni fogja azoknak az azoknak a jogait, akik az adócsalás, a korrupció és az adóoptimalizálás ellen lépnek fel. Nagyon fontos a LuxLeaks-et hangsúlyozni. A LuxLeaks nagyon sok dologról lerántotta a leplet, világossá tette azt, hogy milyen gyakorlatok folynak Európában. Ez egy fontos téma, nem lehet ezt csak az adóhatóságokra bízni, a megszorítási eszközök miatt, intézkedések miatt az adóhatóságok nem tudnak hatékonyan fellépni a multicégekkel szemben. A multicégeknek éve, országonkénti jelentést kellene, köte, kellene kötelezővé tenni ennek a leadását és ez minden ágazatra érvényes. Köszönöm szépen, Dolc asszony egy percre. Köszönöm szépen. Nagyon sok eleme van ennek a jelentésnek, amit üdvözlök. Én is az, azonban egy dologra szeretnék koncentrálni az országonkénti jelentésre. A nagy multinacionális cégek ezáltal be kell, hogy számoljanak arról, hogy hány embert foglalkoztatnak, mennyi a forgalmuk és mennyi adót fizetnek egy bizonyos országban. Ezt közzé kell tenni, ezt az információt. Egyrészt azért, mert a részvényesek és a beruházók tudniuk, nekik tudniuk kell ezeket a dolgokat ahhoz, hogy be tudjanak fektetni, döntéseket tudjanak hozni, és ez is, az is nagyon fontos, hogy alapvető információkkal rendelkezzenek a polgárok a nagy cégek döntéseiről, harmadszor pedig pedig a nagy cégek nagy része már amúgy is közzéteszik ezeket az információkat, Végül pedig egyetemi kutatók, NGO-k és adóhatóságok számára is fontos ez a téma. Ezt az esélyt ragadjuk meg az reszvényesek, egyéb beruházók és adófizetők számára tegyük ezt lehetővé. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, spontán hozzászólás keretében, hogyha mindenki betartja a hozzászólás időt, akkor mindenki sorra kerülhet. Julián képviselő következik következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogatom az, ennek az irányelvnek a módosítást, amely a részvényesek hosszú távú bevonását célozza. Azok a vállalkozások, amelyek az anyagokat közzéteszik, abban az országban kell, hogy ezt megtegyék, ahol az adót megfizetik. A KKV-k rosszabb helyzetek van, helyzetben vannak, mint a nagy cégek, amelyek adóparadicsomokba viszik át a pénzt. Hogyha a vállalkozások több, pénz, több adatot tesznek közzé, akkor ez nagyobb versenyt, tisztességes versenyt hoz létre, és ez, hiszen tudni fogjuk, hogy hol biztonságos a befektetés. A multinacionális cégek, amelyek Európában szeretnének működni, kihasználják az adó helyzetet. Az átláthatóság nagyon fontos. A, az irányelv módosításával együtt sikerült tehát a hosszú távú részvényesi érdekeltséget. Kaputó úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Megint csak, megint csak több ö, átláthatóságot követelünk helyesen a gazdasági reform részeként. A közbizalmát próbáljuk ezzel visszanyerni, nem magunknak, hanem a vállalkozásoknak az részvényesek és egyéb vállalati szereplők viszonyát szabályozni kell. Ez egy gazdasági és pénzügyi unióban alapvető. Visszakövethetőnek kell lenni az információnak, és a részvényesek részvételének a közgyűléseken. Ez mind jó dolog, de szerintem még mindig nem kellő mennyiségű és mélységű adatot kell majd ezután sem közölni a cégeknek. Ebből az jön majd ki, hogy a közép és méretű és hosszú távú befektetések nem erősödnek meg kellékképpen. Mert a vállalkozások nem csak pénzügyi tevékenységet végeznek, hanem lámlám valós, reális gazdasági tevékenységet is termelést. Köszönöm a szót. Egyetértek a nagyobb átláthatóság követelményével. De be kell, hogy valljam, hogy nem látom be, hogy a jelentésben leírt módszerrel elérjük ezt a célt. A különböző szereplő kötelezése nem fog működni. Itt fontosabb lenne, hogy a részvényesek és a vállalkozás a saját imidzse érdekében, vonzereje érdekében folytasson nyílt politikát, Ugyanakkor a részvényesek egymás szerepét is ellenőrizhessék. Ez ugyanakkor mindezt úgy, hogy ne legyen belőle administratív teher, kiszámítható, jó üzleti lehetőségeket teremtő körülmények érvényesüljenek. Jakovics úr kap most egy percet, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Kétségtelen, hogy ez a mai vita és persze az elhúzódó válság együttesen is rámutatnak arra, hogy a részvényesek helyzetét szabályozni kell a vállalatokon belül. Támogatom a jelentést, különösen a konszenzusos, kompromisszumos módosítókat, amelyek azt mutatják, hogy valamennyi cégtípusnál, valamennyi párt, csoport elvárná a jobb átláthatóságot, garanciákat, a részvényesek jobb tájékoztatását. Ezzel is vissza lehetne szorítani az adócsalás adóelkerülést. Én hiszek az országonkénti jelentés kötelezettségének eszközében. Ettől sokat várok. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony a szót. erősebb szerepvállalást szeretnék látni a részvényesek részéről. És ennek rövid távú megtérülése is lehet, de mindenképpen segíti a hosszú távú sikert. Az irányelv azonban úgy tesz, mintha maguk a részvényesek lennének érdekeltek a rövid lejáratú gyorsan jelentkező haszonban, pedig nem ez a fő baj. A részfényesek gyakran nem is közvetlenül vesznek részt a vállalkozások döntéseiben, hanem közvetítőkön keresztül. Ez sokkal inkább függ a menedzserétektől, hogy milyen kockázatokat vállalnak, illetve attól is, hogy milyen önkormányzati millióben dolgoznak, és gyakorol rájuk bárki valamilyen külső nyomást. Köszönöm. Tíz évvel ezelőtt a mostani javaslataink biztos, hogy falakba ütköztek volna, de megváltozott a világ. Túl vagyunk remélhetőleg egy súlyos pénzügyi válságon, a LuxLeaks botrányon, és tudjuk, hogy mit csinálnak az adóparadicsomok. Mindez meggyőzte a népet, a közt, a választókat arról, hogy több átláthatóságra lesz szükség a vállalatvezetésben. Különösen a multinacionális koncernek szeretnék a polgárok jobban átvilágítani. Illetve a megtérülésből a részvényesek szerepét, vagy hát részét növelni. Az Európai Bizottság javaslatai tól azt szeretnénk remélni, hogy nem lesznek a jövőben olyan szereplők Európában, akik lábbal tapossák a szabályokat. Köszönöm a szót. Ez a jelentés a részvényeseknek több szót és részesedést is ad, és jobb vállalkozásvezetést irányoz el, elő. És ennek adózási vonatkozása is van. Nyilván Franciaország volt itt a példa, a Florence törvény, amely tavaly jött ki, és amely ugyancsak a részvényesek szerepét, illetve javadalmazását szabályozza, és a kettős szavazási jogot. De a Bloomberg csoporttól is azt halljuk, hogy a kettős szavazati jog a domináns részvényeseket előnyös helyzetbe hozzák, és a kisebbségi részvényeseket hátrányosba. Ez különösen érvényes a, az intézményi befektetők körében. Köszönjük szépen felszólalását. Kelly úr kapszol. Mr. Kelly. Eh, Margaret Uchtron. Is féidir rá tóca gúlann tuairiscáil seo ar an Köszönöm szépen. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a jelentés jó irányba vezet minket, de még nem értük el a célunkat. A pozitív oldalon említhetjük például azt, hogy sokkal releváns, sokkal nagyobb súlyt kap majd, nagyobb fontosságot kap a vállalatokba tett befektetés, és ö, ö, ö, ez azért fontos, mert tudjuk, hogy van úgy, hogy befektetnek egy vállalatba, aztán azt a vállalatot mag, magára hagyják. Fontos, hogy támogatás megmaradjon. A vállalatokra ez a jogszabály nyomást fog gyakorolni annak irányába, hogy igazságos adófizetést gyakoroljanak, és az országonkénti jelentés úgy gondolom azért nem fogja teljes mértékben megvalósítani ezt a célt, ezért a bizottságnak meg kell hallgatni a parlamentet, és komolyan kell venni a javaslatait. Elnök, Frunzulika úrat nem látom a teremben, úgyhogy Mariasnak kollégának adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. A koferáti jelentés két dolgot hangsúlyoz. Először is a szociális dimenzióját a vállalatoknak, ami nagyon fontos egy vállalat működésében. Különösen ezen a ponton, amikor igen nagy a munkanélküliség és súlyos gazdasági válságot tapasztalunk. Másfelől a jelentés a vállalkozójának működésének átláthatóságát kéri. Tudni, eh, nyilvánosságra akarja hozni, hogy kik a részvételek, kik a részvényesek, és milyen érdekeltségeik vannak. Ezen a ponton nagyon fontos ilyen kérdéseket feltenni, hogy egy vállalat miért fektet be, és hova, honnan vesz ehhez tőkét, valóban megkereste a pénzt, vagy pénzmosásról van szó, és hogy a befektetés vajon adócsalást, adóelkerülést takar-e, hol termelik a nyerességeket. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom a KSDI felhúzások sorát, és Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, az országonkénti jelentésről szeretnék először nagyon fontos információt adni. Teljes mértékben egyetértek mindenkivel, aki kifejezte annak a szükségességét, hogy az adóval kapcsolatban az átláthatóság magasabb legyen. A bizottságnak is ez a prioritása, az adóelkerülés és az adócsalás elleni harccal egyetemben. Tehát a bizottság bizottság erre igent mond, de ezt a problémát nem ebben, hanem egy másik jogszabálytervezetben kívánjuk megoldani. Ez az irányelv a részvényesek jogairól szól. Egy adó átláthatóságról szóló új jogszabályon szintén dolgozunk teljes erővel, ehhez még szükség van egy sor elemzésre annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy nem fogjuk megemelni az administratív terheket, sőt, inkább csökkentjük majd azokat, tehát, hogy az adó átláthatóságát a leghatékonyabb módon és a legjobb eredményt elérő módon tudjuk megvalósítani. Ennek kidolgozásához még némi időre szükségünk van a hatástanulmány ezzel kapcsolatban jövő év tavaszára lesz kész. Tehát ezzel kapcsolatban ez a bizottság álláspontja. Ezen kívül szeretném, eh, szeretnék köszönetet mondani ezért a vitáért. Nagyon sokan önök közül elmondták, hogy ez az irányelv fokozni fogja a versenyképességet és élénkíteni fogja a gazdaság növekedését. Köszönöm mindenkinek a kifejezett véleményt, és számítok az önök további támogatására majd a szavazás során is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen biztos asszonynak. A szót most pedig Koferáti jelentéstevenek adom meg a szót két percre. Tessék, uram. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden felszólalt kollégának köszönöm nem csak azt, amit elmondtak, hanem azt is, ahogy elmondták az általunk végzett munka nagyon hosszas és nagyon nehéz munka volt. Pozitív hangulatban folyt le, hiszen a cél, céljaink megegyeznek, meg a legjobb módon szeretnénk ezeket elérni. Tényleg nem voltak konfrontációk, nagyon intelligensen, nagyon kompromisszumkészen dolgozott mindenki együtt, az tevőktől kezdve mindenki másik ahogy itt elmondták sokan is, az a célunk, hogy erősítsük a bizottság javaslatát, és ezt meg is tettük. Szerettünk egyrészt, szeretnénk egyrésztről ösztönzést adni a befektetők számára, hogy láthassák, hogy a vállalatok jól működnek, nem akarjuk, hogy a spekuláció virágozzon, azt szeretnénk, hogyha a befektetők pozitív választást tehetnének. Azon kívül természetesen az átláthatóság is fontos, az illegális, illetve az adó csaló, aló, adóelkerülő tevékenységek ellen. Az adófizetés kötelesség mindenkinek meg kell tenni a, ezt az áldozatot a közösség érdekében az adót befezetjük, és akkor azt úgy használjuk fel, hogy a különböző közösségeket erősítsük, hogy a szociális politikákra fordítsuk azokat. Ez az adó szerepe. De ez sokkal könnyebb akkor megvalósítani, hogyha valóban mindenki hozzájárul, ha valóban mindenki részt vesz ennek a célnak a megvalósításában. Az országonkénti jelentés ről a bizottság felé is mondanám, és egy parlamentben elfogadott, márciusban elfogadott jelentéssel kapcsolatban. Ez az elszámolásról szóló irányelvnek is része kell, hogy legyen, illetve a, ennek az irányelvnek a módosítását bevezető irányelvnek, úgyhogy ez egy új ebbe kellene vezetni a jogalkotásba. Én azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy jó kezdő pontnak mondható ez a jelentés.